Good afternoon. Could you hear me? Jó napot kívánok! Lehet hallani, amit mondok? Nem olyan jól, ugye? De a legfontosabb, hogy a tolmácsok halljanak. Mindenkit sok szeretettel köszöntök a ma délutáni ülésen. A Költségvetési Bizottság elnökét helyettesítem, Azt hiszem, hogy csak a tolmácsok hallanak jól, szerintem a teremben nem lehet olyan jól hallani a hangomat. So, this is not working to, in Tuvalu. So please use the head. Kérem, mindenki használja a fülhallgatót, ez az egyetlen megoldás, így rövid távon. Mindenkit sok szeretettel köszöntök még egyszer az EKON és a Költségvetési Bizottság együttesülésén reformtámogatási programról van szó. Az előző mandátumban megmaradt, le nem zárt munkát dolgozunk most. Ez egy nagy, a nagy euró költségvetéssel kapcsolatos programról van szó. Azt gondolom, hogy a napirend nem semmilyen problémával nem ütközik, ennek az elfogadása nincsen eh, közleményem, csak maximum annyi, hogy 45 perc ez az ülés, aztán kezdődik mind a két eh, szakbizottság saját ülése. Rögtön rátérek a harmadik napi rendi pontra, a reform támogatási programra. Mivel csak 45 percünk van, a legfontosabb az, hogy a hozzászólók tartsák be a hozzászólási időt. 5 percet kapnak a jelentéstevők, mind a ketten itt vannak szerencsére, úgyhogy kezdjük is Eider Gárdia Zabál asszonynal, aki az előző törvényezési ciklusban rászabott feladatot folytatja. Most tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr megpróbálom egy kicsit rövidre fogni. Először is hadd mondjam el, hogy miért tartjuk ezt az együttesülést. Azért van ez így, mert mi jelent, ugy, ugyanis nekünk a jelentéstevőknek még nincs is meg a tervezetünk, az írásos tervezetünk, de igyekszünk mindenkit mégis tájékoztatni a leg, dolgok legutóbbi állásáról, azzal kapcsolatban, hogy a reform támogatási programról milyen egyeztetéseket folytatunk. A tanács bizonyos módosításokat kíván bevezetni, és itt úgy látszik, hogy berezonált a teremben a mikrofonrendszer. Algún problema con el sonido hoy. Eh, úgy látszik, hogy ma valami kis sportszem került a gépezetbe, ami az akusztikát illeti. Nos, tehát összefoglaltuk még egyszer röviden a dolgok állását, hogy lássák, hogy hogy állunk. Először is azt fogom összefoglalni, hogy milyen lépésekre került sor a legutóbbi fejlemények óta. Úgy tűnik, hogy működik most már a rendszer. Nos, az Európai Bizottság a éves pénzügyi keret retett egy javaslatot, és első olvasatban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. A tanács azonban szintén mm, foglalkozik a témával, ami e, a reform támogatási rendszert illeti, aztán reform és beruházási program, e, már nevezték ezt át, és sajnos nem sikerült közös álláspontot elfogadni a témával kapcsolatban, de még akkor is, hogyha ezt elfogadtuk volna, ez most már nem lenne aktuális, hiszen az Európai Bizottsági Szövegből indulunk ki, amit most már teljesen megváltoztattak a különböző tanácsi elnökségek. A finn elnökségnek volt egy javaslata, de tudjuk azt is, hogy az elnökségi munkacsoport és a, a horvát elnökség is egy új javaslaton dolgozik, de ezek még nem készek. Úgyhogy most meg kell tudnunk először is, hogy mit fognak benyújtani, hogy a feladatunkat tudjuk végezni. Nem akarjuk nyomás alá helyezni a tanácsot, de annak sincs túl sok értelme, hogy egy olyan témával foglalkozzunk, amelyet a tanács nem is amivel a tanács aztán később nem is foglalkozik. Ez teljesen felesleges lenne. Most, ami a különböző módosításokat illeti, a legutóbbi bizottsági javaslatot alapul véve, a tanácsban három eszköz volt, tehát az egyik a, a technikai eh, támogatás, aztán a konvergencia eszköz, illetve a reform teljesítési eszköz. Nos, azon a technikai eh, segítségnyújtás nem változott, a konvergencia facilitás sem, de a reform teljesítési eszköz ez változott. Az euró és a nem euró eh, országok két különböző oszlopban vagy pillérben vesznek ebben részt. Az egyik a versenyképesség és konvergencia eszköz, ez az euróországok támogatási programja, és ami pedig a nem eurós országokat illeti, az, mint konvergencia eszköz jelenik meg a nem eurós országok számára, ez a konvergencia és reform eszköz. A technikai segítségnyújtás pedig változatlan marad. Ez a jelenlegi eh, javaslat a finn elnökség részéről, illetve a horvát elnökség részéről, de még ezzel kapcsolatban nincs további információnk. Aztán meg is adnám a szót a társ jelentéstevőnek, vagy a lehetőséget, csak szerettem volna pénzügyi keret olyan számokat tartalmaz, amelyek nem felelnek meg az eredeti biz... Mindez tehát a tanácsban vita témája a többéves pénzügyi keret, vagy a hosszú távú költségvetés keretében de az eredetileg javasolt összeg alatt vagyunk, 25, 25 milliárd euróról van szó, szóval kicsit hosszabban beszéltem, de komplex a téma, és megadnám a lehetőséget a kollégának. Jó, köszönöm szépen! Az ECOM-ban új jelentéstevő van, a, most a Renyú részéről, Piszláró úr, ugyanebben a témában, tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, ön, elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget. Örömmel mondom, hogy nagyon jó a csapat. ez Zabál asszonynal nagyon jó az együttműködés, és ez nagyon fontos dolog. Nagyon nyitottak, átláthatóak vagyunk, és szeretnénk sikerre vinni ezt a témát, egységes álláspontot kialakítani a parlament számára. Annyit változott, eh, ahogy a társjelentéstevőm is mondja, ez a téma, hogy ez eh, elég nagy kihívás. Most eh, itt egy olyan dologról szeretnék beszámolni, ami a vita struktúráját mutatja be. Nem olyan könnyű ezt követni, mert senki nem tudja pontosan, aki nem foglalkozott eddig a dologgal, hogy mi a legújabb állás. A finn elnökségről beszélünk. A jogi, jogalap és a támogathatóság az egyik fontos szempont. A kollégám is beszélt erről a három pillérről. Kohéziós jogi alap van a BICC programra, illetve a pénzügyi strukturális reformok az euró eh, területre, ami pedig a konvergenciás reformeszközt illeti, ez itt a konvergencia eh, jelenti a jogi alapot, alapot és a támogatatosságot, illetve a nem eurós országokra vonatkozó szabályok. Ami pedig a governance illeti, e, ez is egy fontos kérdés, tehát az irányítás és az eljárások, az euró e, területre vonatkozó, euró e, csúcsra vonatkozó ajánlásokat illeti ez először is. Na most a nemzeti reformprogramokról is beszélünk itt, meg kell érteni azt, hogy minden egyes eszköznek eltérő jellemzői vannak. Aztán egy másik dolog, ami szintén nagyon fontos, ez az alapok elosztása. Itt a kulcsokról beszélünk, a modulálásról, és látjuk azt is, hogy egy új kritérium jelenik meg a egyfőre első GDP megfordítása, Ez egy nagyon érdekes téma, amit kérek, amit mindenkinek figyelmébe tudok ajánlani. Ugye 25 milliárdról beszélünk, itt elhangzott még az is, hogy a technikai segítségnyújtás keretében a tagállamok kiegészíthetik a támogatást, illetve lehetnek önkéntes átutalások is a technikai segítségnyújtásban, tehát MFF plusz egyéb tagállami kiegészítésekből áll a költségvetés. Aztán néhány szó az időkerettel kapcsolatban. Most éppen a 17 és 20 ülések kimenetelét várjuk, az Eurogrup ülések kimenetelét, illetve az ECFIN ülés kimenetelét. Mi szerettük volna március másodikán elkészíteni a jelentéstervezetet, de hát ugye az ECFIN után rögtön zöld hét jön, úgyhogy mm, hát az lett volna a megoldás, hogy a zöld héten mindenki dolgozik a munkatársaink közül, de ez nem örvendett osztatlan sikernek. Úgyhogy az új időpont március 20-a, a jelentést pedig április 21-én mutatjuk be. Tehát a március 20-a az, amikor fordításra elkészül a tervezet. A módosítások benyújtásának határideje már április 23, rövid határidő van itt. Igyekszünk mindent néhány napba besűríteni, hogy a parlamentben mindenki de igyekszünk egy kicsit úgy alakítani ezt, a, ezt az ütemtervet, hogy legalább egy hét legyen a módosítások benyújtására. Május 27-28-án lesz a szavazás a szakbizottságokban, illetve júniusi első vagy másik plenárison. Végül pedig, hadd mondjam el, hogy azt reméljük, hogy ez a nagy reform ezt nagyon komolyan veszi a tanács, és felelősen bánik vele. Reméljük, hogy hamarosan közös álláspontra jutunk, és reméljük azt is, hogy hamarosan el tudjuk fogadni ezt a fontos témára vonatkozó anyagot. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, talán most, hogyha az elnök megengedi, akkor ők is kommentálhatják a legutóbbi fejleményeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Én társ e, elnöke vagyok ennek az ülésnek, Kusma úrral együtt, aki az Ekonal elnöke. Most az árnyék jelentéstevők következnek. Györgyos Kürcosz e, lenne a következő hozzászóló, de nem látom itt a terembe. Úgyhogy Majdl asszony következik, aki néppárti árnyék jelentéstevő. Két percet tudok csak adni. Köszönöm szépen. Igyekszem rövidre fogni ott már Garaszt helyettesítem, aki az RSP-ben árnyék jelentéstevő. Most Ausztriában kell lennie, nem tud itt lenni. Öt dolgot kell elmondanom. Először is Karasz úr támogatja az RSP, RSP általános um, célkitűzéseit, tehát a reform eh, támogatási program általános célkitűzéseit, eh, amelyeknek célja nyilván a reformok támogatása a tagállamokban, úgy, hogy közben a felelős adópolitikát, költségvetési politikát eh, ösztönzi, és a beruházásokat is támogatja. Ez egy nagyon fontos háromszög mm, konstelláció. A tagállamok a, tag, az, az országspecifikus jelentések vagy ajánlások 53%-át szívlelték meg, e, pedig nagyon fontos lenne, hogyha ezt betart, hogy ezt betartsák, mert ez 1%-kal több beruházást generálhat. E, ez az eszköz maga a dimenziója miatt is a jövőbe való beruházást kell, hogy jelentse, amely nagy megtérülést jelent. Közben nagyon fontos a gazdaság és monetáris unió elmélyítése, és ezt a fáradozásunkat folytatnunk kell. Másodszor Karasz úr támogatja azt, hogy a tárgyaló delegáció az Európai Bizottságnak az irányítási keret, javasolt irányítási keretével is foglalkozik, amely a konvergencia és verseny keretre vonatkozik. A parlament társjogalkotó, úgyhogy nem fogunk semmilyen tanácsi javaslatot copy hanem igyekszünk az európai polgárok érdekében a legjobb megoldás megtalálásán dolgozni. Ráadásul a legutóbbi parlamenti mandátumra kell építenünk. Karasz úr a nem euró tagállamok konvergencia szempontjait is szem előtt tartja, mint ahogy ezt a Juncker bizottság is hangsúlyozta negyedszer. Minden egyensúlytalan szétosztást el kell kellőrni, és ex ante feltételeket megfelelően kell megtervezni. Végül pedig Karasz úr szeretné hangsúlyozni, hogy ez az eszköz a gazdasági e, irányítási felülvizsgálattal kéz a kézben kell, hogy járjon, de Karasz úr nem támogatja azt, hogy a gazdasági e, felülvizsgálat ebben a e, témában történjen meg. A két eszköznek egymástól függetlenül, illetve egymással párhuzamosan kell haladnia. Karasz úr a továbbiakban pedig a gyümölcsöző együttműködést ben reménykedik a társ előadókkal, illetve az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, mivel elég tolerá- elég toleráns voltam a e, árnyékjelentéstövő távollétében, illetve azért is, mert az ön hazája úgy tudom, hogy az euró szeretne csatlakozni. Most a szociáldemokrata frakció jelentéstevője következne, de nincs itt, illetve Louis Galicano lenne most a következő hozzászóló a Rinyútól. Úgy látom, hogy a hétfő az nem a legjobb nap az együttesülésekre, idén sincs itt. Hmm, sok időt nyerünk, akkor a költségvetési árnyéke jelentéstevő Damien Peszláger következik. Köszönöm szépen. Igen, itt vagyok, micsoda meglepetés. Én az Econ árnyék jelentéstevőjét támogat, ö, kip, mm, helyettesítem. Nagyon örülök annak, hogy erről a programról tudunk egyesíteni, azonban nincs még megfelelő jogi alap Úgyhogy én inkább a legutóbbi javaslatra koncentrálnék, amelyet a tanácselnöke mutatott be. A legnagyobb aggodalmunk a, a rugalmasságra vonatkozik, illetve az irányításra, illetve majd még lesz egy megjegyzésem. Hogyha megnézzük a kormányzást, Úgy tűnik, hogy az Európai Uniós költségvetés nagy részét az eurozóna stratégiai irányítása alá kell helyezni, és ez meglévő programoktól vonja el a pénzt, és ezt a pénzt a kivonnák azokból a fejezetekből vagy pontokból, amelyekben a, tan, a parlamentnek együttdöntési joga van, és az kormányközi struktúrákba irányítanák át, ami nem eléggé átlátható, és az Európai Parlamentnek itt nincsen elég együttdöntési jogköre. Nem tudom, hogy az Európai Parlament ebbe egyáltalán miért egyezne bele. A második pont, ami a költségvetés volumenét illeti, csökkent ez, 25 milliárdról indultunk, a legutóbbi javaslat eh, pedig eh, azt eh, mondja ki, hogy egy nagyon korlátozott pénzügyi hatalommal, vagy, vagy pénzügyi hatással rendelkező volumenű mm, programot kellene indítani, egy nagyobb irányítási felelősséggel, ennek se látom az értelmét. A harmadik pont a rugalmasság. Nagyon örülök annak, hogy kikerült a megfogalmazásból, kikerült a szövegből egy olyan megfogalmazás, ami arra vonatkozott, hogy a pénz kerüljön oda-vissza, ahonnan jött a fel nem használt pénz, de nem ilyen pénzügyi eszközre van szükségünk. És végül nem tudom, hogy a CIRR és a kohéziós alapok között milyen kapcsolat lesz ez jelen pillanatban az EU átlag alatti fejenkénti GDP-vel rendelkező országoknak áll csak rendelkezésére ez a támogatás, másodszor pedig az eszköz mérete úgy tűnik, hogy elég nagy, az elég az, a teljes csomagban, úgyhogy még magyarázatra szorul az, hogy a célországoknak miért van ekkora súlyuk. A ütemtervvel kapcsolatban lenne még néhány megjegyzésem, de egyelőre érdemes lenne az érdemi kérdésekre koncentrálni. Köszönöm. Jó, so now we are looking for the ECR shadows. That's one of them. Köszönöm szépen. A másik kollega sincs jelen, akkor a többiek kényelmesen beszélhetnek. Robert Zile képviselő abszolút. de ő sincs itt. Gue képviseletében Dimitrios Papadimolis. Ő sincs itt. Szerencsére a szomszédom itt van, Kusmao úr, aki az Econ árnyék előadója. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok beszélni. Köszönöm szépen. Ami a reform támogatási programot illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi tulajdonképpen azt szeretnénk tudni, hogy miért van, mire van szükség az Európai Unióban egy ilyen programra a, ezt az instrumentumot a céllal összhangban kell majd felhasználni, és el kell kerülni azt, hogy az ország specifikus ajánlásoknak nem feleljenek meg az országok. Strukturális reformok végrehajtása az elvárás, demokratikus struktúrákkal de vannak olyan országok, ahol ezt kontraproduktívnak tartják. Az eurózónával kapcsolatban a strukturális reformokat nyilvánvalóan demokratikus intézményekkel, hogy legitimálják. Mindenek előtt az Európai Parlament, de a nemzeti parlamentek és a kormányok is és emellett szükségünk van egy olyan költségetési tervezetre, amely az euró övezet makrogazdasági egyensúlytalanságait ki e, ellensúlyozza. De a megfelelő szabályokra szükség van, és az egyensúly hiánya az eurózónában mindenképpen egy fontos szempont. A reform támogatási és strukturális reformot támogató programok legfontosabb feladata, vagy velük kapcsolatos legfontosabb követelmény a demokratikus legitimáció, és ezt ha a bizottság egyedül akarja eldönteni, akkor azt mi elleneznénk. Nyilván különleges ösztönzőkre is szükség van a költségvetésből. Van még néhány percünk a spontán hozzászólásokhoz, hogyha valaki szeretne hozzászólni, akkor erre van lehetőség, és ez most a meglepetés, mert ez nem volt így benne a programban. De Zsanca úr parancsoljon. Köszönöm. E, Köszönöm. Robert Zile hiányzik. Én vagyok e, a második e, raportőr, és mivel megengedi az idő, ezért elmondanám, hogy a technikai támogatás vonatkozásában eh, mi ezt támogatjuk és fenn kell tartani szerintünk, nyilvánvaló, hogy eh, az új eszközök jelentős része ezek eh, is hasznosak. Nem mondjuk azt róluk, hogy haszontalanok, vagy nem ítéljük el őket, de azért eh, eléggé bonyolult a helyzet, hiszen a tagállamok egy része az eurozóna tagja, más eh, tagállamok nem tagja az eurozónának. Az biztos, hogy mi egy részletesebb állás pontot fogunk kidolgozni. Minden, ami a költségvetéssel kapcsolatos, a mi frakciónkat igen érdekli a költségvetés, illetve a saját erőforrások kérdései mind különösen fontosak számunkra a lengyel kormány eh, nagyon is szándékozik részt venni ezekben a döntésekben, és eh, egyre nagyobb szerepet kíván játszani az új költségvetés meghatározásában, eh, hiszen a kohézió az közös érdekünk a szegényebb posztkommunista országok továbbra is kedvezményezettjei kell, hogy legyenek az Európai Unió pénzügyi összközeinek. Ez a támogatás nagyon jól hasznosul ezekben a tagállamokban. Azt remélem, hogy a mi hangunk is hallatszani fog ebben a vitában. Nagyon érdekes volt ez a vita eddig is, nyilván folytatódni fog, és megnézzük majd, mi lesz a tanács álláspontja, illetve milyen borítékkal készülnek. Ezt követően pedig eh, az tényleges tartalmi döntéseket eh, fogjuk meghozni. Geraldine Marik fog eh, most szót kapni a Reform főigazgatóság részéről. Itt van, ugye? Itt van. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatjuk mi is az álláspontunkat. Alapvetően arra kértek, hogy mondjam el önöknek, hogy hogyan is állunk. Intenzíven együttműködtünk a finn elnökséggel, most pedig a horváttal, annak érdekében, hogy az úgynevezett term sheet tartalmát bevigyük az anyagba a már létező támogatási, reformtámogatási programtervezetben. A lényeget már a két társraportőr elmondta erről az RSP programról. Vannak viták még az allokáció folyamatáról, illetve arról, hogy hogyan lehetne ezt a pénzt eh, rugalmasabban felhasználni, legalább 20% erejéig. Ez a kettő még vita tárgya, remélhetőleg sikerül a lengyel eh, bocsánat, a horvát elnökségnek lehetővé tenni, hogy egy részleges általános megközelítést kialakítsanak. Mi a két társ előadónak állunk rendelkezésére, csak úgy, mint a bizottságoknak, és eh, mindig eh, nagyon szívesen adunk eh, magyarázatot. Eh, a két társ előadó szlájdjára reflektálva azt kell mondjam, hogy azok helyi, helyesek. A fő különbség az eredetileg szánt reformtámogató program, illetve a VICC között az az, hogy ebben van egy beruházási elem, ami nem volt korábban, illetve van egy társ finanszírozási, ami nem volt korábban, és egy alokációs kulcs, amelyet a bizottság javasolt. A tanács javaslata az most népesség plusz egyfőre első GDP, ami jobban megfelel a kohéziós céloknak, illetve a BICC eh, irányítási fejezete is eh, most már benne van egy bizottsági eh, javaslatban azért, hogy valamifajta stratégiai útmutatást adjunk az eurózónának, miközben a bizottság megtartja a saját hatásköreit a pénzköltő programok fölött, az biztos, hogy jelenleg úgy véljük, hogy a mi szerepünket, nevezetesen ami a pénzköltő programokat illeti, tiszteletben fogják tartani. Vincenzo Baccaro következik, jogi tanácsadó az Európai Bizottságnál. A kollega már elmagyarázta a különbségeket. Egy dologra térnék én csak ki az irányítással kapcsolatban, ami a governance-t illeti, ott van egy bizottsági javaslat egy új rendeletre vonatkozóan, de ez mindenképpen arról szól, hogy az stratégiai orientációkat adjanak ki a prioritások vonatkozásában, amelyeket meg kell fontolniuk a BICC keretében összeülő tagállamoknak. Ez eh, azonban nincs kihatással a bizottság eh, pénzköltő programokkal kapcsolatos eh, hatásköreire, tehát itt így húzzuk meg a határt a bizottság ko- ko- kompetenciái illetve a támogató program között. Gerikánó úr Rényó részéről köszönöm. Én elnézést kérek 20 percig valami más ügyről tárgyaltam. Köszönöm a rugalmasságot. Köszönöm a raportőrnek eh, a munkáját, nagyon támogatjuk azt, hogy legyen az eurozónának valami fajta eh, költségvetési kapacitása. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság eh, technikai kapacitással, illetve ownership kapcsolatos meglátásai szintén hasznosak, jó kiinduló pont. Engem különösen a jelenlegi helyzet abban az értelemben zavar, hogy a tanács a demokratikus elszámoltathatóság irányában is visszalép, és szeretné csökkenteni az európai demokratikus intézmények és a parlament felülvizsgálatát, illetve ellenőrzési hatásköreit, ezt átjátszaná a tanácsnak, illetve a program mérete is aggaszt bennünket, mert szerintem, szerintünk az nem elégséges. A raportőrrel és a többi képviselővel együttműködve megpróbálunk kialakítani egy demokratikusabb, elszámoltathatóbb folyamatot és egy olyan költségvetést, amely sokkal jobban megfelel azoknak a céloknak, melyeket kitűzünk magunk előtt. Köszönöm és akkor most a két raportőrnek adom meg a szót. Még egy megszólalás, felszólalás lehetséges. Heider, köszönöm. Először is köszönöm az árnyék előadóknak, akik ténylegesen jelen vannak. Hát lehetett volna jobb a részvétel hétfő délután. Mindenesetre köszönöm azoknak a megjegyzéseit, akik itt vannak. Egy dolgot szeretnék tisztázni, amikor azt mondjuk, hogy a horvát elnökség javaslatait várjuk, az um, nem feltétlenül azért van, um, mert követni akarjuk őket. Először is um, meg kell vizsgálni, hogy a tanács milyen döntéseket hozott. Ez további munkát igényel, de addig nem is tudunk semmit csinálni, amíg a tanács nem lép. Onnantól kezdve szabadulunk fel mi, és dönthetjük el, hogy támogatjuk vagy sem, illetve mit javasolunk. Jelenleg annyi minden változik, hogy nem sok értelme van még neki látni a munkának, addig, amíg nem tudjuk, hogy a több intézmény mit akar. Az első felszólalásomban egy dolgot kihagytam, nem tudom, hogy egyáltalán aktuális-e, de mindenképpen említeni szeretném. Van egy bizonyos makrokondicionalitásos klauzula, amely hozzá köti e, ezt az alapot a többi e, európai e, standardhoz. Ebben a részletekben nem is mennék. Az biztos, hogy a tanács most azon dolgozik, hogy valami fajta elosztási formulát kialakítson. Mi a parlamentben elmondtuk már azt, hogy nem akarunk egy már létező disztribúciós formulát alkalmazni, ráadásul ilyenből több is létezik, el kell döntenünk, hogy melyik a használható, és melyik felel meg azoknak a feltételeknek, amelyeket a tagállamok is megfogalmaznak. Ami a zöldek által említett programot illeti, ez is ott van a lehetőségek között. Meg kell nézni azt, hogy a pénzt hogy akarják elosztani, amikor a kritériumok megszületnek, megvizsgáljuk eh, ezt az ötletet is, hogy 75%-kal nőjön a javasolthoz képest a pénz. Nyilván a parlament eh, ezt eh, alaposan meg fogja vizsgálni, különösen a részleteket. Amennyiben tényleg akarunk egy reform támogató programot, ahhoz biztosan elég pénzre van szükség mégpedig annyira, hogy 7 évre is elég legyen, és meg kell nézni a beruházási összegeket is. Az, eh, nyilván itt egyfelől egy stabilizációs eszközről is szó van, de ez egy más dolog, eh, amelyről később beszéltünk, most még nincsenek meg a részletek. Yeah, thank you very much. I mean... Köszönöm szépen társ előadóként az első bevezető előadásunk elég semleges volt. Nem kapjuk meg azt, amit véleményünk szerint a kollégáknak meg kellene hallani. Tehát először oda kell figyelni arra, hogy mit mond a tanács, mit mond a bizottság, és nekünk semlegeseknek kell lennünk. A vita fő fejezeteit, témaköreit meghallgattuk, mit mondtak a néppártiak, a zöldek, a GUE, az ECR, és alapvetően azt látjuk, hogy a vita ezekkel a fő fejezetekkel foglalkozik majd. Amivel még ezt kiegészíteném, az talán egy válasz a GUE-s kollégának, aki nagyon diplomatikusan kicsit rákérdezett arra, hogy ezek az eszközök mennyire időszerűek, illetve megkérdezte, hogy mi a különbség e között, ezen eszköz és a kohéziós alapok között. Nos, az instrumentumok között azért vannak különbségek. Nyilvánvalóan a legnagyobb különbség az, hogy mennyire gyorsan tudnak reagálni sokkokra. A kohéziós politika ezt nem tudja. Ugye 7 év, ez egy hosszú időszak. Itt a legfontosabb az, hogy csomagokról beszélünk, nem beavatkozásokról, mint a kohéziós politika. Még akkor is, hogyha rövid távon valami nem hoz eredményt, ilyen beszélhetünk olyan reformokról, mint holisztikus reform az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a munkaügyi területtel kapcsolatban. Tehát ezek ilyen nagy csomagok. Természetesen az a kérdés fennmaradt, hogy mennyi összeg kerül majd ebbe az eszközbe. Várjuk az ajánlásokat, együtt fogunk működni az árnyék előadókkal, és hogyha bármilyen kérdésük, megjegyzésük van, akkor keressenek meg minket az egész folyamat során. Köszönöm. A határidők gondolom egyértelműek. Április 20-21-e lesz a nagy nap, a tervezett bemutatása nagy késések lesznek, hogyha csúszik a új 7 éves költségvetés, a 2021-2027-es. De hát emlékszem, hogy az 2007 és 13 közötti költségvetéssel kapcsolatban már ennek az időszaknak, 2012 decemberének a kezdete előtt egy éve megszületett a megállapodás. Most nem vagyunk maradva, nagyon nagy a késedelem, és reménykedünk abban, hogy a kormány közé megállapodás megszületik február 20-án a rendkívüli csúcs találkozón. De azt hiszem, soha nem sikerült megkötni a megállapodást egy menetben, mindig legalább két kísérletre volt szükség, úgyhogy reméljük, hogy február 20-án ez sikerülni fog, és ezt követik majd a tárgyalások a parlamenttel. Mert ha ez nem így lesz, akkor nagy veszteségeink lesznek 2021-ben, sőt talán még 22-ben is, és ezt el kellene kerülnünk. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána a szakbizottságok folytatják a rendesülésüket.